Ön is egy perces néma felele szeretnék kérni. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, én is szeretném, hogy egy perces csendre emlékezném meg az áldozatokról. Thank you. Köszönöm. Koleżanki i koledzy, pod... Kedves képviselőtársaim, a hármas számú írásos nyilatkozat Anna Gomes, Cizei képviselő, Lepás képviselő, Morkunajtja, Mikülanejtja és Tarant képviselők kézjegyével ellátott a Clean Up Europe kezdeményezés kapcsán írott írásos nyilatkozat, melynek száma 2011 per 3, és amelyet aláírt a Európai Parlament jelentős számú képviselője, a 123-as cikk, ház, ház cikke alapján elfogadásra kerül, mint a plenáris ülés hivatalos szövege, ahol is az aláírók nevét felsorolja majd a jegyzőkönyv is. Cizely képviselőkért szót megadom neki. Eh, Kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani először is, hogy támogatták ezt a nyilatkozatot. Az önkéntesek évében megmutattuk azt, hogy a tiszta környezet fontos számunkra. De ne um, legyen csak ez az aláírás. 2012-ben ezt az akciót környezetünk megtisztítását folytatni kell a lehető legtöbb városban, és így a környezetvédelmi szervezeteket is lehet támogatni. Arandúr kap Yes, please, colleague. Igen, kedves kolléga, öné a szó. Now it works, yeah? Yeah, the... Most működik, nagyon röviden kérem. Technology. I'm not guilty in that. Thank you, Mr. President. Thanks to... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek, aki támogatta ezt a kezdeményezést. Nagyon rövid leszek. And it has been a pleasure to work on the... Super... Nagyon nagy örömmel dolgoztam Gomes Molkonájta és Korin eh, kollégákkal együtt. Ez egy valódi állampolgári kezdeményezés. Megmutatja, hogy az állampolgárok hogyan vezethetik Európát egy jobb jövő felé, de tudjuk, hogy milyen ellentmondásos a vélemény az írásbeli állásfoglalásokkal kapcsolatosan, és hogy kétségek vannak a használval kapcsolatosan. Elnézést kérek azoktól, akik úgy érezték, hogy megsértettük őket. Zsán úrtól is elnézést szeretnék kérni. Még egy írásbeli állásfoglalást nem fogok kezdeményezni ez alatt a ciklus alatt, és remélem, hogy segítenek, hogy megtartsam az ígéretemet. Köszönöm szépen, és 2012-ben ezen az akciónapon mindannyian találkozni fogunk, remélem. Köszönöm szépen. Akkor folytatjuk a szavazással a napirend megfelelő pontja szerint elsőként Zver úr jelentéséről szavazzunk, a Youth on the Move, Európa